IT rendszerek témájáról szóló irányelvet, irányelv pontos címét szintén majd a rend, illetve a jegyzőkönyv fogja tartalmazni. Jutrzejszym to jest 10 czerwca 2016 e, roku. Erre a tanácsi anyagra holnaptól kezdődően három hónap áll rendelkezésre, hogy ellenvetéssel éljenek. A következő